politikai és módszertani reformot is végrehajtunk az új nemzetközi irányítás keretében. Tehát most meg fogjuk hallgatni a fő ajánlásokat ebből a tanulmányból, és utána pedig a bizottságot fogjuk meghallgatni, majd a tagokat. Pedro Morazánnak adnám meg a szót, Kérem, tartsa be a 10 perces hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, itt a Fejlesztési Szakbizottságban, tisztelt civil társadalmi képviselők. Ez a tanulmány, amelyet szeretnék önöknek bemutatni, összefoglalásképpen. Ezt két intézmény készítette, a CEPS itt Brüsszelben, és a Züdving, és a három szerzői pedig itt vannak Arno Berenz, Friderike Nivert asszony, illetve jó magam Pedro Morasan. Valószínűleg illetve valószínűleg valamelyikünk jelen részt fogunk venni a vitában. Tíz percben nagyon nehéz lenne összefoglalni ezt a tanulmányt, minden esetre kísérletet teszünk rá annak érdekében, hogy az Európai Parlament megismerhesse annak tartalmát. Ami a kontextust illeti, szeretnénk elmondani, hogy ez a téma nagyon fontos, ahogyan az elnök asszony is elmondta, ugyanis egy új 2015 utáni agenda meghatározása kihívást jelenthetne a hivatalos fejlesztési segéllyel kapcsolatos újra meghatározásban ez az ODA, annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség olyan közös felelősségeket vállaljon, azonban differenciált felelősségeket a donorokkal kapcsolatban. Ezek ugyanis annyira eltérőek, ahogyan a partnerországok is azok, hiszen különböző kihívásokkal kell megküzdeniük. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, ez ennek helyzete is jelentősen megváltozott, új szereplők bukkantak fel, és új eszközök. Innovatív pénzügyi eszközök szolgálnak a fejlesztés támogatására, illetve nem hagyományos szolgáltatók, főként a feltörekvő országokban egyre nagyobb befolyással rendelkeznek, így módon pedig akár a hivatalos fejlesztési segély arányát, százalékos arányát is meghaladhatják. Ezen kívül pedig a belföldi források mozgósítása új, ma, úgy magánforrásokból, mint állami forrásokból, a legfontosabb finanszírozási eszköznek bizonyultak az elmúlt években illetve ez jelentős mértékben befolyásolhatja az ODA fontosságát. Az ODA koncepcióját 1969-ben dolgozták ki, ez most már elavultá vált, hiszen nem tud el- eléggé széles körű keretet biztosítani a hivatalos fejlesztési segélyre vonatkozóan. Egyrésztről az ODA hivatalos fejlesztési segély meghatározása olyan aspektusokat is magába foglal, mint például a katonai segítségnyújtás, a terrorelhárító tevékenységek, békemisszió, nukleáris energia, polgári célú felhasználása, kulturális programok. Úgy gondoljuk tehát, hogy ezek az aspektusok kettős értelmezés tárgyát is képezhetik a jelenlegi meghatározásért, ezért a legfontosabb, leghatározottabb kritika pontosan arra vonatkozott, hogy hogyan lehet elengedni például az adósságokat, a külső adósságot a fejlődő országokban, illetve a menekültekre fordított költségeket humanitárius segélyt, adminisztratív költségeket, műszaki együttműködés, stb. Ezeket a kritikákat nem szabad figyelmen kívül hagyni, és hiszen nagyon is megalapozottak, nem csupán a civil társadalom részéről érkeztek, hanem az akadémiai körök részéről és a tudósok részéről. Nagyon fontos tehát figyelembe venni azt, hogy az önkéntes jelleggel visszaélnek azzal kapcsolatban, hogy a donorok milyen információt nyújtanak az OECD fejlesztési segítségnyújtással foglalkozó bizottsága részére. Az ODA hagyományos meghatározása már nem elegendő, nem lehet ezzel mérni már a fejlesztési segítségnyújtás mértékét, illetve hatékonyságát. Egyes szakértők azt mondják, hogy a jelenlegi ODA koncepció időnként túl sok, időnként túl kevés, időnként pedig hibás fejlesztési eszközöket használ. Az említett aspektusokon kívül a koncesziós meghatározása, ami a koncesziós hiteleket illeti, a fennálló tőkepiacsal kapcsolatban merültek fel, ez körülbelül 14-15 százalékot tesz ki, és az az igazság, hogy a jelenlegi pénzügyi piacsal kapcsolatban meglehetősen kevés valóságalappal rendelkezik. Így módon pedig gyakorlatilag hozzájárul az ODA inflálódásához, és a donor közösség is azt látja, hogy a hitelessége csorbát szenvedett, illetve morális kockázatnak van kitéve. Az OECD megpróbálja bevezetni az úgynevezett CPA, tehát az országokra programozott segélyeket, így módon pedig az ODA-t egy kicsit közelebb viszi a lényegéhez, ami pedig a források fejlődő országok részére történő rendelkezésre bocsátása. Ez a koncepció következő reformjában rendkívül fontos, és a reform fontosságát nem csupán a civil társadalom és a nemzetközi szakértők ismerték el, hanem az Európai Uniós tagállamok egyaránt. Az ECDPM egy tanulmányt készített a német és holland kormány megbízásából, amely az ODA jelenlegi gyenge pontjait vizsgálják, és két lehetőséget tártak fel. Az első lehetőség, hogy egyfajta agregált mutatót hozzanak létre, ami az ODA-t is magába foglalja, illetve egyéb eszközöket, fejlesztési finanszírozási eszközöket, és ide tartozna például a magánforrások, a nem koncesziós hivatalos források, illetve egyéb források, és ennek az átfogó neve pedig az lenne, hogy külső finanszírozás a fejlesztés támogatásához. Ennek az a lényege, hogy az ODA jelenlegi meghatározását kiterjesztené, annak érdekében, hogy a globális közjavakra is kiterjedjen. Aztán pedig a következő opció már sokkal ambiciózusabb, ugyanis ez a jelenlegi definíció teljes felülvizsgálatát tenni szükségesé ennek a lehetőségnek a keretében a definíció szélesebb körül lenne annak érdekében, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozás is oda tartozzon, a magánbefektetések támogatása egyaránt. Az ECDPM-mel szemben pedig a Concord, amely a civil társadalom képviselője, kimondja, hogy nagyon fontos kizárni az innovatív finanszírozási eszközöket az ODA meghatározásából annak érdekében, hogy annak a kiegészítő jellegét jobban ki lehessen emelni. Ezt Monterreyben és Dohában is elmondták. Az Európai Unió esetében pedig a bizottság javaslatát kell kiemelni, amely egy koherens információs rendszert kíván létrehozni a szegénység felszámolásának finanszírozásával, illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. A bizottság közleményében kiemelte, hogy mennyire fontos az ODA átláthatósága. Az Európai Unió kihívásai, főként az Európai Parlament kihívásai a következők. Először is, hogy az ODA átláthatóságát fenntartsák, tartsák tiszteletbe a Monterrey konferencia elveit a következő, hogy határozottan járuljanak hozzá a koncesziós jelleg meghatározásához, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozásnak is fontos helyet kell biztosítani. A következő ajánlásokkal szeretnénk élni. Az Európai Parlament a bizottság javaslatát próbálja meg támogatni annak érdekében, hogy a fejlesztési finanszírozásnak egy koherens keretet hozzanak létre, így módon pedig az ODA esetében az úgynevezett CPA koncepció jelentőségét ki kell emelni. A következő ajánlás, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az oda ból részesülő országok listáját felülvizsgálja annak érdekében, hogy ez a fenntartható fejlődéshez, illetve a szegénység felszámolásához hozzájáruljon, főként a alacsony jövedelmű fejlődő országokkal kapcsolatban. Az Európai Parlamentnek ki kell emelnie, hogy mennyire fontos az Európai Unió jó hírnevének javítása, főként a Monterrey konferencián tett vállalásainak betartásával kapcsolatban az innovatív finanszírozási eszközök esetében. Az Európai Parlamentnek ki kell emelnie, hogy a pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos adó is jelentősen növelhetné az ODA-hoz való hozzájárulást, anélkül, hogy terhelné az államok költségvetését. Az ötödik pedig, hogy ki kell meg kell határozni vizsgál, egyértelműen azokat a határokat, amelyek a különböző finanszírozási formák között vannak, annak érdekében, hogy egy fenntartható fejlődési stratégia jöjjön létre, és ne arra törekedjenek, hogy a donorokról kialakult képet javítsák. Ehhez pedig a következő aspektusokra van szükség. A 2015 utáni agendát párhuzamba kell állítani, az IAT és a GPDE, tehát a fejlődési hatékonyság globális partnerségével működjenek együtt, illetve az innovatív alapok jellegét javítsa és a CPA szerepét erősítse. Az Európai Parlament támogathatná egy független nemzetközi intézmény létrehozását, amely az átláthatóságért és az információ gyűjtésért felel. Az Európai Parlamentnek támogatnia kell a párbeszédet a feltörekvő donorokkal annak érdekében, hogy az ODA ból részesülő országokkal is konszenzust lehessen kialakítani, illetve, hogy egy széleskörű, alapvető fontosságú hozzájárulást biztosítson a 2015 utáni agendához annak érdekében, hogy a az európai fejletési támogatás két kulcsfontosságú dokumentumát támogassák, ez az átalakulási agenda, illetve az európai fejlesztési konszenzus. Úgy gondoljuk, hogy erre mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy a fenntarthatóság és a szegénység felszámolásával kapcsolatban ez megvalósuljon. Köszönöm szépen. Stava Martin Prada kapja meg a szót az Európai Bizottságtól. Mikrofont kérünk. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy először is megjegyezzem, hogy számunkra nagyon időszerű ez a tanulmány. Egy olyan pillanatban készült el, amikor kezdetét vették a tárgyalások, beleértve az ODA jövőjéről szóló tárgyalások, Ugyanakkor folyik a vita arról is, hogy hogyan finanszírozzuk a fejlesztést a 2015 utáni időszakra nézve. Mindkét vita különálló ugyan, ugyanakkor kapcsolódnak is egymáshoz, és figyelembe kell vegyük az új kontextust, az új fejlesztési kontextus, és ebben a tekintetben eltávolodunk egy hagyományos észak-déli megközelítéstől az ODA szempontjából, és figyelembe vesszük azt, hogy már nem csak a fejlesztésről, hanem a fenntartható fejlesztésről, fenntartható fejlődésről beszélünk, tehát nem csak az input a jelentős, hanem az eredmények is. És már nem kizárólag támogatásokról és pénzügyi segélyekről beszélünk, hanem eszközökről és komplexebb pénzügyi eszközökről. Ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy ez a tanulmány nagyon fontos üzeneteket fogalmaz meg, ezekkel mi is egyetértünk. Az egyik ezek közül az, hogy új pénzügyi rendszert kell figyelembe venni, és az ódia új definícióba figyelembe kell, hogy vegye ezen új realitásokat. Másodszorban az új keret átfogó kell, hogy legyen, és nem csak az ódiát, hanem az egyéb elemeket is, a dél-déli áramlatokat is figyelembe kell, hogy vegye, és fel kell számolnunk bizonyos ösztönzőket, például a garanciákat, és az is nagyon fontos, hogy az átláthatóságot javítanunk kell. Ebben az értelemben osztjuk ezen üzeneteket, és úgy gondoljuk, hogy ezek a folyó tárgyalások szempontjából rendkívül jelentősek. De természetesen vannak a tanulmányban bizonyos aspektusok, amelyeknél további egyértelműségre van szükség, és néhány pontban zavaros a tanulmány az ODA koncepciójával kapcsolatban. Mert úgy tűnik, hogy ez bizonyos pénzáramlatoknak a mérő eszköze. Ha figyelembe vesszük az EU donorokat, vannak, amelyek, ugye, vannak olyan donorok, amelyek a 0,7%-os célt tűzték ki, és folyik, vita, folyik a vita a fejlesztési támogatásokról, amely messze túlmutat az, OD, az ODA-n. Egy másik aspektus, ami rendkívül technikai jellegű, és nem is mennék bele a részletekbe most, vannak bizonyos pontatlanságok, amikor a koncesziós jellegről van szó. Ez nagyon fontos az EU szempontjából, ugyanis arra törekszünk, hogy az európai befektetési támogatásokat az OECD elfogadja. Némi sikereket elértünk e tekintetben, és, és az ilyen fajta támogatásokra hivatkozik ez a tanulmány, de szerintünk ezek nem teljes mértékben pontosak. Ami pedig a szakpolitika ajánlásokat illeti, tekintettel arra, hogy nincs sok időnk, annyit jegyeznék meg, hogy a fő észrevételeink a következőkkel kapcsolatosak. Az egyik ajánlás arra tér ki, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kedvezményezett országot érintő előnyökre. Úgy ért, gondolom, hogy Ugyanakkor a donor országok erőfeszítéseit is továbbra is monitoroznunk kell. Továbbá egyetértünk azzal is, hogy vannak bizonyos kategóriájú országok, amelyek esetében az ODA fontosabb, és ezért nagyobb hangsúlyt kell ezen országokra helyeznünk. Itt ugye a gyenge államokra gondolok, a legkevésbé fejlett országokra, de továbbra is figyelembe kell vegyük az egyéb országokat is, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közepes jövedelmi országokban élnek ma a legszegényebb emberek. A az addicionalitás is szerepel az ajánlások között. Úgy gondolom, hogy ennek egyik fontos aspektus az, hogy a korlátozott forrásokból a lehető legtöbbet kell kihoznunk, és ezért a szinergia hatásokat ösztönöznünk kell, nem annyira az addicionalitásra kell a hangsúlyt helyeznünk. Az IET standardok is nagyon fontosak. Említette, hogy közös standardokat dolgoztunk ki a publikációk közzétételével kapcsolatban. Ez nagyon fontos, amikor ugye a globális partnerségről beszélünk. Ami pedig azt illeti, hogy a DAC e a legjobb hely, hogy mindezt megvitassuk. Úgy gondolom, hogy az ódia mérésével kapcsolatban nincsenek egyéb alternatíváink. Az ENSZ szakosított szervei nagyobb legitimitással bírnak, de figyelembe kell venni a szakértelmet is, és úgy gondolom, hogy ezt a fajta vitát nem tudjuk semmiképpen elkerülnünk, elkerülni. És még egy utolsó észrevétel. Tartalmaz a tanulmány egy ajánlást a az Agenda for Change-el kapcsolatban. Azt hiszem, hogy teljes mértékben nem értünk egyet a tanulmányjal, amikor azt mondja, hogy a konszenzus és az Agenda for Change nem veszik teljes mértékben figyelembe a növekedéssel kapcsolatos viták alakulását. Úgy gondolom, hogy mind a két területen ez fontos szerepet tölt be, de a Decent Life for All a 2015 utáni időszakra szóló közleményünkben, és arra törekszünk, hogy a növekedés fenntartható legyen és befogadó jellegű, tehát nem akármilyen fajta növekedésre törekszünk. És köszönöm, elnök asszony, ezek lennek a fő észrevételeink. Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül. Nost. A következő hozzászóló kérem, hogy tartsa be az 5 perces hozzászólás idejét. Én rövid leszek. Először is köszönöm, hogy lehetőséget kaptam erre az előadásra, és éppen időben, hiszen éppen időben most kell döntenünk a 2015-ös keretben, hogy a odát elhalasszuk-e. Nagyon fontos, hogy a jövőbeli finanszírozások szempontjából, vagy a fejlesztés segélyek szempontjából megszabjuk ezt. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami a Concord Aid Watch munkájával foglalkozik. Mi a pénzügyi segélyekkel nem igazán foglalkozunk, mi az odára koncentrálunk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb megközelítést alkalmazzunk a fejlesztés segélyek területén. Ahol azonban eltér a véleményünk, az a magán hozzájárulások kérdése. Nagyon óvatosak vagyunk ezen a területen, azért, mert az addicionalitás nem mindig tökéletes, és a a bizonyos elemeit ki kell dobnunk az ablakon, és nagyon sok javaslat valós transferekre vonatkozik, például a garanciák és ezek nagyon nagy problémákat vetnek föl, csak úgy, mint az kölcsönök visszafizetése. Nos, a tanulmány legtöbb megállapításával egyetértünk, de még nagyon sok minden van, amit még meg lehetne vitatni. A az erőforrások országon belüli mobilizálása az alapvető fontosságú, de nem csak az adókról van itt szó, hanem arról is, hogy a KKV-kat hogyan mozgósítsuk, és más cégeket is a partnerországokon belül. Az, hogy ez hatékonyan hogy lehet megvalósítani, hogy lehet etikus, igazságos adórendszereket létrehozni, ez nagyon fontos. Ami a kívülről érkező segélyeket illeti, mi azt gondoljuk, hogy a hivatalos segélyek helyébe ezek nem léphetnek. Nagyon sok mindent hallunk az úgynevezett új realitásokról, de az oda 37 országban a kiadások 10%-át teszik ki, különösen a szegényebb országokban. Ez nagyon fontos az infrastruktúra, egészségügy és oktatás területén. Ezen kívül mi úgy gondoljuk, hogyha szélesebb körű segélyeket szeretnénk, akkor ezeket ellenőriznünk kell, átláthatók kell, hogy legyenek, mérhetőek kell, hogy legyenek, és egyértelműen hozzáadott értéket kell teremteniük. Én tudom, hogy a bizottság a szinergiára kíván koncentrálni. Mi úgy gondoljuk, hogy az addicionalitás még mindig nagyon fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy a donorok néha összekapnak azon, hogy <clears throat> ki nyújtsa a koncessionális finanszírozást. Ezen a területen van egy új kiadványunk, itt van nálam, de nem megyek bele a részletekbe. Úgy gondoljuk, hogy a donorokat nem szeretnénk arra ösztönözni, különösen most a válság során, hogy maguk hivatalos segélyeket nyújtsanak. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez fölborítaná a rendszert. Mi úgy gondoljuk, hogy a nem adósság alapú erőforrások mindig sokkal hatékonyabbak, különösen mikor a tőkepiacról szerezzük be őket, mint az adósság csökkentőek. Az odákat a transferekbe kell beiktatni, erre van az Aid Watch Report, ez beazonosítja például az adminisztratív költségek, oktatás költsége, és így tovább ezzel már nem kellene foglalkoznunk, és végül, hogy hogyan ellenőrizzük a pénzek áramlását, egyet kell, hogy értsek a bizottsággal. Az OECD DAC-nak megvan a <clears throat> fennhatósága, de megvan a kapacitása, de nincs fennhatósága, és aztán fordítva is vannak intézmények. Tehát a végkövetkeztetés az, hogy nagyon nagyra törő munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy monitorozzuk a pénzeket. Én úgy gondolom, hogy a lehető legtöbb területre már kitértem. Még amiről tudnék szólni, az az, hogy ez egy nagyon fontos vita, örülök, hogy a parlamentben helyet kap, különösen mivel ezek az erőforrások kritikusak a fejlesztési célok eléréséhez. Végül, hogy mutassak rá, hogy az oda reformok és a hivatalos segélyforrások a már elkötelezettségeket, a már létezőket figyelembe kell, hogy vegye a 0,7-es elkötelezettség. Ez kell, hogy tükrözze a már vállalt kötelezettségeket, a közszervek pedig részt kell, hogy vegyenek ebben a munkában. Köszönöm. Köszönöm. Kvakenbosz úr. Nem tudom, jól ejtettem a nevét? Kvakenbosz úr? Igen. Igen. Az nagyszerű. Köszönöm. Akkor most sikerült kiejtenem, mondja az elnök. Akkor van, aki más szót kére ebben az ügyben. Kortez úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Valóban ez egy nagyon fontos téma most. Itt ebben a szakbizottságban lehet, hogy korábban is kellett volna már foglalkoznunk ezzel, hiszen a vita már kezdetét vette, különböző fórumokon zajlott már, de itt is behatóban kellene foglalkoznunk ezzel. Mindennel egyetértek, abból, amit Concord úr mondott, egyszerűen mindennel egyetértek, és korábban is hangoztattam ezt már. Azt hiszem, hogy most egy történelmi jelentőségű pillanathoz érkeztünk a fejlesztési segélyek szempontjából. Két módja van annak, hogy hogyan tudjunk szembenézni most ezzel a történelmi jelentőségű változással. Itt ugyanis most innovatív finanszírozási források is, lehet, is rendelkezésre állnak, ugye magánforrások, illetve a közforrások, amelyek a fejlesztési segélyekbe folynak. Azt hiszem, hogy ez egy radikális változás a fejlesztési segélyezés szempontjából. És amit mindig is kértünk, az pontosan az, amit a Concord illetékese is mondott. Azt akartuk, hogy ezen magánforrások, amelyek most belefolynak a hivatalos fejlesztési segélybe, maximálisan átláthatóak kell, hogy legyenek, és teljesen specifikusak kell, hogy legyenek. Hiszen végeredményben azt is megtehetjük éppen, hogy hagyjuk, hogy beáramoljanak ezen innovatív finanszírozási források, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, de azért legyünk körültekintőek. Egyáltalán nem ellenzem, és ezt szeretném leszögezni, nem ellenzem azt, hogy a magántőke is bekapcsolódjon a hivatalos segélyezésbe, de szerintem konkrét eh, szabályoknak kell ezt alávetnünk átlátható módon kell ezt megvalósítanunk, és azt is szem előtt kell tartanunk, hogy amikor a hivatalos támogatásba bele kapcsolódnak ezen új források, akkor ez maximálisan átlátható kell, hogy legyen. Ellenőrzésnek, értékelésnek kell alávetni, úgyhogy ez az összes állampolgár számára egyértelmű legyen. Máskülönben végrehajtunk egy változtatást, de ezt a kiskapun keresztül, és egyfajta fél privatizációról lesz csak szó. Úgyhogy a magánforrásokra azt hiszem szükségünk van, hogy garantáljuk a jövőre nézve is a hivatalos fejlesztési támogatásokat, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy ez átlátható legyen, és nagyon egyértelmű, konkrét értékelésnek vessük ezt alá, ezt a fajta magántőkét, amely részét képezi majd a hivatalos fejlesztési segélyeknek. Egyébként a közforrások tekintetében ugyanezt a fajta ellenőrzést és átláthatóságot kértük mindig is, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk és ennyi lenne részemről. Említette a harmadik pontban, szeretném, hogy ezt egy kicsit fejtse ki, ha lehetséges. A prioritások között ugye a koherens finanszírozási rendszerről beszélt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan jelentés, amely azt sugalja, hogy bizonyos dolgok már megtörténtek, és a parlamentnek most csatlakoznia kellene ehhez. De úgy gondolom, hogy a jelentés arról kellene, hogy beszéljen, hogy mit kellene a parlamentnek tennie ahhoz, hogy ehhez az áramlathoz csatlakozzon, és azt is, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az átláthatóság valóra váljon, és ez az új formula valóban az Európai Unióban a lehető legátláthatóbb legyen. Úgyhogy ebben az értelemben, ha megengedi, akkor szeretném megkérdezni, hogy mi a vélemény a különböző mechanizmusokról. Milyen mechanizmusok által érhető el az, hogy ez az átláthatóság maximális legyen? és eh, hogy ez az új minőségi ugrás, ami szerintem történelmi jelentőségi, ugye New Yorkban, szeptemberben, amikor a millenniumi fejlesztési célokról eh, egyeztettünk az ENSZ képviselővel, mindenki azt mondta, hogy a fő eh, pontok a fejlesztési támogatás szempontjából világszerte ezek, a magántőke bekapcsolódása. Ez természetesen fokozatos kell, hogy legyen, de lehet, hogy elérkezik majd az a pillanat, amikor már nem tudunk megfelelő módon különbséget tenni a különböző források között. Tehát itt ugye nem pusztán egy hagyományos megközelítésről van szó, hanem egy globális átközelítésről, amely átlátható is kell, hogy legyen, és a fő cél, ahogyan a bizottság is azt jelezte, a fő aggája az volt, hogy vannak országok, amelyek több segélyre szorulnak. Nem szeretném, hogy ez a hivatalos fejlesztési támogatás a magántőke bekapcsolódásával egyfajta eszköz legyen, amely által a különböző szociális modelleket befolyásoljuk a különböző országokban. Én azt szeretném, hogy ezen innovatív eszközök részét képezzék azon eszközöknek, amelyek által több százezer ember életét javítani lehet, és maximális átláthatóságra van szükségünk, mert ez egy történelmi pillanat most is. Úgy gondolom, hogy a parlament nagyobb tájékoztatást, több tájékoztatást kell, hogy kapjon a bizottságtól, arra vonatkozóan is, hogy a magántőke hogyan kapcsolódik be a hivatalos fejlesztési támogatásba, és hogyan kerül sor az értékelésre. Hogyan tudjuk megismerni azt, hogy milyen eredményeket mutathatunk fel nem ellenzem ezt, tehát hangsúlyozom még egyszer, nem ellenzem, hanem támogatom mindezt, de több átláthatóságot tartok fontosnak egy ilyen történelmi pillanatnál. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A módszertanról szerettem volna beszélni. Ön elmondta, illetve kiemelte, hogy ezt a fajta módszert át kellene gondolni, ami arra vonatkozik, hogy a fejlesztési segélyeket hogyan kezeljük. Itt elsősorban a közforrásokból megvalósított értelmezem, nem pedig a magánforrásokból megvalósított. Tehát az OECD meg is határozta ennek a koncepcióját. Ön különböző kritikákat fogalmazott meg, mint például az adósság elengedése, amelynek a az államadóság meghatározásában nem kellene szerepelnie, illetve hogy legyen egy olyan alap, amely módosított jellegű, ezt egyébként nagy többséggel hagyták jóvá, illetve egy olyan segélyről beszélünk, amely egyfajta helyreállítási segély. Erről már beszéltünk egyébként korábban itt az Európai Parlamentben is az illetékes biztosasszonynal az éghajlatváltozással kapcsolatos segítségnyújtásnál. Ami a menekültek témakör, ezzel kapcsolatban mindannyian tisztában vagyunk a helyzettel. A többivel egyébként egyet tudok érteni. Ami engem egy kicsit aggaszt az az, hogy hogyan tudjuk a további tényezőket figyelembe venni, amelyek a fejlesztés szintjére befolyással vannak a fejlődő országokban. Például fel akarjuk lendíteni a magánszektort, a nem állami szereplőket, ez rendben is van. De ebben az esetben valamilyen másfajta mérési módra kellene áttérnünk annak érdekében, hogy a magánszektor hozzájárulását vizsgáljuk. Illetve egyéb eszköztárról is beszélünk, amelyeket még felhasználhatunk, illetve létrehozhatunk. Ami pedig ezt az átláthatósági intézményt illeti, azt gondolom, hogy eléggé könnyen beadhatjuk a derekunkat annak a kísértésnek, hogy újabb intézményeket hozzunk létre. Ott van például az Európai Fejlesztéstámogatási Intézet, amely adminisztratív módon függhetne az Európai Bizottságtól, annak érdekében, hogy függetlenségét fent megőrizni. Az átláthatósági intézet pedig egyfajta megfigyelő központ lenne. Engem az érdekelne, hogy hogyan tudjuk megvizsgálni azt, hogy milyen módon próbáljuk a déli országok fejlesztését megvalósítani. Őket kellene az első helyre helyezni, ugyanis nekik kell megvizsgálni az átláthatóságot, nekik kell arról gondoskodni, hogy a civil társadalom részt vesz-e a folyamatban, hogy a parlamentet lehet-e ellenőrizni, illetve hogy a parlament a költségvetési hatásköreit tudja alkalmazni. Azt gondolom tehát, hogy nem helyezünk elegendő hangsúlyt arra, hogy a kedvezményezett országok maguk hogyan gazdálkodnak. Ez ugyanis a saját hatáskörükbe tartozik, és alapvető fontosságúnak tartom a fejlesztési politika szempontjából. Szeretem volna visszatérni egy kicsit arról, amit az elején mondtam. Három pontról beszéltem. Menekültügy, éghajlatváltozás, a fejlesztési támogatáshoz nyújtott eszközök listája. Az OECD a felelős ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy a bizottság pedig az Európai Parlament, illetve a bizottság egyaránt egy kicsit a kritikák keresztüzében áll, tehát meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan lehet a látásmódjukat egy kicsit összekovácsolni. Ugyanis vannak olyan államok, amelyek semmit nem adnak az, a bizottságnak, úgyhogy nem kell semmiféle adósságot elengedni ebben az esetben. Beszéltünk a kulturális segélyekről, és azt gondolom, hogy a kultúra, a fejlesztés, jobban mondva, nem csupán a mezőgazdaságra vonatkozik, illetve arra, hogy az éhes szájakat betömjük, hanem valamilyen módon a kultúrához, a művelődéshez is hozzá kell, tart, hozzá kell járulnunk, és nem szeretném, hogyha a fejlesztési segélyek értékeléséből kivennénk a kulturális segélyeket. A donor államoktól függ az, hogy hogyan járulnak hozzá a kultúra támogatásához. Hogy ezt most az országoknak nyújtott fejlesztési támogatás kerésében valósítanak meg, vagy sem. Például ott van mondjuk egy orvostudományi tanulmány, vagy valaki orvostudományt tanul, orvosnak tanul egy adott országban, és utána pedig visszatér hazájában, ez egyfajta fejlesztési támogatás. Ugyanis, hogyha ezt támogatjuk, akkor egy partnerország fejlesztését támogatjuk. Hogyha finanszírozzuk ennek az illetőnek egy barátját, ő pedig itt marad Európában, akkor ez az adott fejlődő ország számára nem előnyös. Nem azt mondom egyébként, hogy ezeknek az eszközöknek, ezeknek a mérési eszközöknek túlságosan nagy jelentőséget kellene tulajdonítanunk, de valóban különbséget kell tenni a között, hogy mi járul hozzá a fejlődéshez és mi nem. Ora la parola eh, al signor Pedro Morasan. Prego. Most pedig megadnám a szót Pedro Guas. Köszönöm szépen Due minuti. Eh, <laughs> Kettő percre, jó? Kettő percre adom meg a szót. <laughs> Hát abból is már csak egy maradt. Rendben. Nos, azt hiszem, hogy ami kiderül ebből a rövid vitából, az az, hogy hol is tartunk most. Egyetértek azzal, amit Cortés úr elmondott azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket még tisztázni kell. Én azonban azt szeretném jelezni, hogy a tanulmány arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet három esetleg téves alternatívára, ami fontos lehet a parlament számára. Mi úgy gondoljuk, hogy felvetni egy alternatívaként azt, hogy a közforrások vagy a magánforrások táplálják a hivatalos fejlesztési támogatást, ez nem helyén való, nem arra törekszünk, hogy kizárjuk egyiket vagy a másikat, hanem a kettőre együtt van szükség. Ez tehát egy fontos megállapítás. Téves alternatíva lenne azt állítani, hogy adományokról vagy hitelekről van szó. Ugyanis gyakran előfordul az, hogy a hitelek nagyobb összegűek, mint az olyan adományok, amelyeket korrupt országok kapnak. Amit nem vitattunk meg most az az, hogy milyen a kapcsolat az Európai Unió és a tagállamai között. Ugye Görenc úr utalt erre. A probléma nem az, hogy egy adott tanulmányi ösztöndíj, aki az érintett országok nem a legszegényebb társadalmi csoportjából származik, hogy most ez jó vagy rossz-e, ez gyakran jobb a finanszírozó országok számára, mert a diákok egy gazdag országban maradnak majd, ugye az én példám is ezt jelzi. A lényeg az az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek ezt a kiadást ODA-ként számolják el, mások pedig nem. Vannak tagállamok, amelyek a menekültek az illegálisan Európába érkező menekültekkel kapcsolatos költségeket fejlesztési segélyként számolják el, mások pedig nem. Tehát ez igazából a probléma. A probléma az, hogy az a döntés, hogy a hivatalos fejlesztési támogatást hogyan számoljuk el, ez önkéntes. És elnézést a kifejezésért, de elég nagy a káosz e tekintetben, úgyhogy egy kicsit rendet kell teremteni e tekintetben, mert ez befolyásolja az Európai Unió hírnevét is ami elég nagy csorbát szenvedett a tekintetben. Úgyhogy a vita folyik, meghallgattuk a kritikákat, főleg ami a koncesziókat, koncesszionalitást illeti, de ha az ezzel kapcsolatos vitát nézzük, illetve az OECD álláspontját, a Financial Times-ban a közelmúltban közzétett cikket, akkor láthatjuk, hogy a koncesszionalitás tekintetében is számos értelmezési lehetőség nyílik arról, hogy mi az, amit így titulálunk, és mi az, amit nem. Tehát nem arról van most szó, hogy dilemmát keltsünk, hanem azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk egy olyan struktúrát teremteni, amely jobban tükrözi azt, hogy az összes elemet figyelembe vegyük, amely összefügg az ODA-val. És ezzel kapcsolatban az iránymutatás az eredeti cél kell, hogy legyen, amely a Lisszaboni szerződésben is szerepel, vagyis az, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás fő célja Európában a szegénység felszámolása, valamint a legszegényebb országokban az életsznvonal emelése. Úgy gondolom, hogy ha ezt tartjuk szem előtt, akkor nagyon könnyű lesz rendet teremteni ebben a jelenlegi rendetlenségben. Köszönöm. Diamo la parola a Gustavo. Köszönöm szépen. Most pedig Gustavo Martin Predának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ez a vita két dologra rámutat. Az egyik az, hogy mindezek a kérdések nagyon fontosak, és nagyon összetettek, így aztán üdvözöljük azt, hogy a vita tovább folyjon. Az Európa Parlament bevonásával is 2015. szeptemberéig, és reméljük, hogy addigra elfogadunk egy új keretet és egy új finanszírozási keretet nem akarok sok mindent mondani a hozzászólásokról, csak azt mondanám el, hogy amit Cortez úr mondott az átláthatóságról, hogy ez mennyire fontos, azzal egyetértünk. Igen, a magánszektor is belefolyik az oda folyósításba, ez nagyon fontos. Azt hiszem, erről mindnyáján tudunk. Görensz úr a kedvezményezett országokról. Nekik kell először ellenőrizniük az alapok felszívását és felhasználását. Ebben is egyetértünk, és azt hiszem, hogy ez az egyik fő változtatás, amit bevezettünk, amikor a globális partnerséget létrehoztuk. És megegyeztünk abban, hogy az alapok felhasználását a kedvezményezett országban kell ellenőrizni. És itt mi azt gondoljuk, hogy amikor Mexico City-ben meg lesz a Busan Globális Partnerségi Konferencia, akkor majd elemezhetjük azt, hogy hogyan használták fel az alapokat, és betartották-e a hatékonyság elvét az egyes kedvezményezett országokban. ami a koncessionalitást illeti. A jelentés szerzője ezzel kapcsolatban, amit mondott, igaz, a DAC-nak az iránymutatásai nem egyértelműek, finoman fogalmazva, de az is igaz, hogy a múltban a DAC titkársága egyes donorok esetében másként használta ezeket az irányelveket, ezért tiltakoztunk, és értem az aggodalmakat Manin úr és mások részéről is, hogy felhígul esetleg az oda definíciója. Azért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy aki monitorozza a pénzek áramlását, például az oda, például a DAC, akkor hogy az odákat ugyanúgy kezelik el, és minden donort ugyanúgy kezelnek el. Elnök, köszönöm szépen, most pedig hagyjam meg a szót Krakenbosz úrnak. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Nem sok mindent tudok hozzáfőzni, teljesen egyetértek, az átláthatóság rendkívül fontos, illetve a hitelesség, és nagyon fontos, hogy kritikus módon értékeljük a jelenlegi pénzáramlásokat, amelyek torzító hatással lehetnek a fejlődő országok, illetve a közepes jövedelmi országok gazdaságára. Ami pedig a többi megjegyzést illeti, tulajdonképpen nem sok mindent tudok ezzel mondani. Ami az eszközök tárházát illeti, nagyon sok eszköz ugyanaz ezzel a célral rendelkezik, és meg kell értenünk, hogy hogyan működnek ezek az eszközök, illetve, hogy milyen konkrét előnyei vannak az új eszközök használatának, ha már vannak meglévő eszközeink, amelyek bizonyos mértékben azért mégis csak eredményesen működnek. Azt gondolom, hogy arra kell összpontosítani, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a hatékony, illetve természetesen fontos megvizsgálni azt, hogy milyen új lehetőségek vannak, de kritikus módon, és nagyon fontos megállapítani azt, hogy egy adott eszköz mennyire hiteles és átlátható. Ami pedig a koncesszionalitást illeti, ez egy olyan terület, amelyel egyre többet foglalkozunk, és egyre nap, nagyobb közérdeklődésre tarthat számot hiszen azzal foglalkozik, hogy milyen kamatlábakkal rendelkeznek ezek a hitelek, hogyan ter, fizetik azt vissza, hogy a fejlesztési ügynökségek milyen hiteleket nyújtanak, milyen körülmények, feltételek mellett. Biztosítanunk kell, hogy egy olyan hitelezési rendszer alakuljon ki, amely nem helyezi előnybe azokat az országokat, amelyek szemben állnak azokkal az országokkal, amelyek valóban közforrásokban járulnak hozzá a hitelek törlesztéséhez. Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatások szükségességét megállapítsuk bizonyos országok esetében. Nagyon fontosnak tartom ezt a vitát. Különböző okokból egyébként a nyilvánosság figyelmének előterében zajlik ez a vita már régóta, Természetesen valószínűleg decemberben, de ha nem, akkor márciusban már meg lesznek ennek az eredményei. Különböző vitákat folytattunk a finanszírozási fejlesztési lehetőségekről a 2015 utáni időszakra vonatkozó vita során. Köszönöm szépen, Kvakenbosz úr, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor át fogunk térni egy eszmecserére mégpedig a módos, beterjesztett módosítókkal fogunk foglalkozni Enrique Guerrero Salom véleményével kapcsolatban. Ennek cím az átfogó uniós megközelítés és következményei az unió külső tevékenységeinek következetségére nézve. Talán tudják, az Európai, illetve az Életékes Szakbizottság, az AFET, a jelentés. Az Európai Bizottság nemrégiben kiadott közleményére vonatkozik, a külügyi szolgálattal kapcsolatos közleményez. Guerrero Szalom úr nincs itt, nem tud sajnálatos módon részt venni ebben a vitában. Őt Cortés Lastra úr fogja helyettesíteni. Köszönöm elnök asszony. Gerero Salomon nem tudott ma eljönni, de arra kért meg, hogy eh, elmondjam önöknek, hogy milyen következtetésekre jutott, és eh, felolvasnám most ezt a dokumentumot, amelyet eljuttatott eh, hozzám. December 11-én a bizottság és a fő képviselő közé tették a közös közleményüket az Európai Uniónak a külső válságkezelése kapcsolatos dokumentumáról ez egy olyan stratégiát tükröz, amely a külső fellépéssel kapcsolatos, és ez egy lehetőséget nyújt arra, hogy tisztázzuk és operatívá tegyük azt a megközelítést, amely az új intézményi keretbe kapcsolódik a Lisszabon utáni időszakban. A megközelítés célja az, hogy felhasználjuk az EU rendelkezésre álló összes eszközt, amely a diplomáciától a biztonságon át a védelemen, illetve a kereskedelemig mindent lefed, a humanitárius segélyeket és a fejlesztési segélyeket is, hogy fellépjünk a külső válságokkal szemben. Kiemeljük a közleményből, részéről azon módosításokat, amelyeket Christian Dampreda a néppárt részéről terjesztett elő, és frakcióm ezekkel egyetért például hangsúlyt helyez arra, hogy a biztonság és a fejlesztés között milyen fontos a kapcsolat, a globális stratégia is kiemeli ezt, másodszorban lefedi a konfliktus különböző szakaszait, a korai riasztástól a válaszadásig, valamint a helyreállításig, a béke visszaállításáig, és hivatkozik a különböző fejlesztési támogatással és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos aspektusokra. Továbbá elkötelezi magát a hosszú távú stratégia mellett, amelynek célja a fenntartható fejlődés, a béke és a, a növekedés megteremtése. Következetesebb, koordináltabb fellépésre van szükség, és e tekintetben hangot kell adnunk abbéli aggályunknak, hogy a külpolitikai célkitűzések dominánsá válnak a fejlődéssel és a humanitárius célokkal szemben, illetve a civil célokkal szemben. Ami a fejlesztést illeti, illeti, hangsúlyoznunk kell azt, hogy milyen feszültség alakulhat ki a fejlesztési politikák, valamint a globális megközelítés között, amelynek az Európai Unión kívül a válság kezelés a témája. A cél a szegénység felszámolása, éppen ezért kulcsfontosságú, hogy ezen célok a külpolitika, külpolitikán kívül álljanak, és ez nem szabad, hogy aláássa a fejlesztési együttműködés civil jellegét, ami pedig a humanitárius segítségnyújtást illeti, a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a biztonsági programok nem szabad, hogy aláássák a humanitárius szereplők képességét, hogy segítséget nyújtsanak, és a humanitárius segítségnyújtás semmiképpen sem szabad politikai célból felhasználni, vagy ez, ez ugyanis egy válságkezelési eszköz. És szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a rászoruló lakosságnak a segítséghez hozzá kell férnie, ez semleges módon kell, hogy megvalósuljon. És ma délután kerül sor ugye a szavazásra, amikor szavazunk erről a véleményről, és köszönöm a hozzájárulásukat. Grazie, desidera inter... Köszönöm szépen, szeretnék érdeklődni, hogy Bonga úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. L'intervention que je vais faire, Köszönöm, elnök asszony. Breda Orr nevében fogok most hozzászólni, ő ugyanis a néppárt árnyék jelentéstevője. Az Európai Unió választási missziója körében tevékenykedett, ezért ma délelőtt nem tud itt lenni. Gerero Szalom úrnak szeretnénk köszönetet mondani, ugyanis szövege lehetővé tette, hogy az Európai Unió külső fellépésének koherenciájáról beszélhet, megközelítésünk. A véleménytervezetben szerepel az a megközelítés, hogy ez a globális szempont, ez most egy meglehetősen újszerű megközelítés, azonban ki kell használnunk ezt a lehetőséget azért, hogy biztosítsuk, hogy álláspontunkat figyelembe vegyék, amikor ezt a globális megközelítést megfogalmazzák. Bréda úr teljesen egyetért azzal, hogy a koherencia itt nem azt jelenti, hogy feltétlenül a külpolitikai célok vezéreljék a fejlesztési elveket, és ez, ezen az, ezeken az elveken nyugvó humanitárius segítségnyújtást. El kell ismerni azt is, hogy a közös közlemény amelyet a külügyi szolgálat, illetve az Európai Bizottság adott ki 2013-ban, számos előrelépést tartalmaz, például világosan utal annak szükségességére, hogy a fejlesztési segítségnyújtás, illetve a humanitárius segélyezés szempontját figyelembe vegyék, illetve kiemelik a konfliktusok megelőzését, illetve a hosszú távú segítségnyújtást. Breda úr számára itt az alapvető fontosságú kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt a globális megközelítést alkalmazni, és ezt a globális megközelítést a lehető legnagyobb mértékben közös elemzésekre kell alapozni, amelyeket az összes érintett intézmény együttesen végez, illetve egyértelműen kell megosztani a felelősségi köröket annak érdekében, hogy ez a globális megközelítés valódi operatív megközelítés legyen, bizonyos irányvonalakat kell meghatározni az alkalmazás szempontjából, például a különböző feleket, például az Európai Parlamentet rendszeresen értesíteni kell, illetve az Európai Bizottság főképviselőjét is tájékoztatni kell, bevonni operatív, stratégiai szempontból, hogy vizsgáljuk-e politikák hatásait. Kilenc módosított terjesztett be Bréda úr a néppárt nevében, mindezeket a szempontokat tartalmazzák, és remélik, hogy a frakciók is tudják támogatni őt. Köszönjük szépen, Ponga úr, mondja az elnök. Most pedig Görenc úrnak fogjuk megadni a szót, parancsoljon. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szerzőnek, és Cortés Lastra úrnak is, aki ismertette velünk ezt a véleményt. Az egész dokumentumból, ami leginkább érdekel engem, ez nem egy kézzelfogható dolog, ugyanis egy konfliktus, amely nem következett be, ez nem is látható. Éppen ezért felvetni az Európai Unió fellépésének aspektusait, ez kérdéses, hiszen senki sem fog például Nobel-díjat kapni egy olyan háborúért, amelyet elkerült, hiszen mivel nem következett be, ezért nem is tudható, hogy bekövetkezett volna-e ha egy folyamat jól alakult, jól működött, és amelynek eredményeképpen a demokratikus kormányzás jól zajlott, nos ezt láthatóvá kell tenni, amikor az Európai Unió hozzájárul ehhez az eredményhez. Éppen ezért az Európai Unió külső fellépése nagyobb láthatóságot kell, hogy kapjon, és szerepet kell vállaljon olyan területeken is, amikor ennek a nyilvánvalósága nem annyira egyértelmű. Az Európai Unió ugyanis egy béke fenntartó hatalom kíván lenni, és így nagy mértékben hatékonyabbá teheti a külpolitikai fellépését, ugyanakkor ez egy komoly kihívás is, és egyensúlyt kell teremtenünk a két aspektus között. És volna még egy bírálatom is. Hogyan tudunk például egy népírtást megelőzni? Fel vagyunk-e vértezve jelen pillanatban a különböző eszközökkel, ha figyelembe vesszük az Európai Unió eszköztárát? Itt most nem általánosan a nemzetközi fellépésre gondolok, hanem azt kérdezem, hogy fel vagyunk-e vértezve a népírtás megelőzése céljából. Én azt hiszem, hogy hogy nem. Hát van persze egy diplomácia, amely jelen van a világ különböző pontjain, és ez alapján tájékozódhatunk arról, hogy melyek a változások, illetve melyek a különböző események egy kezdeti szakaszban. Ez az információ, ez a megelőzés, ez segítségünkre szolgál, de a politikai fellépést hangsúlyoznunk kell. És még a következőt mondanám el. A különböző tagállamok szerepvállalásának szintje, nos, ha Franciaország például Maliban nem lett volna jelen, akkor Mali most nem olyan helyzetben volna, mint amilyenben van. És ugyanezt mondhatom el a Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatban is. Számos ország ugye katonákat küld, mások egészségügyi személyzetet, egészségügyi személyeket küldenek, de azt hiszem, hogy nagyon sok mindent kell még tennünk. Grazie. Passiamo la parola ora. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a lástom úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó reggelt mindenkinek. Lárst Úrström vagyok, és a külszolgálatnak dolgozom, az európai külszolgálatnak, és nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az EU átfogó megközelítéséről beszéljek, hiszen erről nagyon sokat beszélünk. Nagyon sok vita folyt erről a parlamentben, a médiában és az akadémiában is, hogy mi lehetne ez, és mi kellene, hogy legyen ez. Számomra az, hogy átfogó megközelítést alkalmazunk, az arról szól, hogy megfelelő eszközöket, megközelítéseket, módszereket fogjunk össze. Ez pedig igazából arról szól, hogy politikai biztonságot teremtsünk a humanitárius intézkedésekre. Ez egy 3D-s megközelítés, a az erőforrások és eszközök összehangolása az unión belül. Nagyon sokat beszéltünk erről, és a főképviselő asszony és a bizottság tavaly decemberben egy közös közleményt adott ki, és most pedig itt és a tanácsban is arról vitázunk, hogy hogyan léphetnénk tovább. A közös közleménynek a tartalma, gondolom mindenki ismeri ezt, és könnyen is érthető, arról szól, hogy jobban dolgozunk együtt minden elérhető eszközzel. Igazából a józanész vezérelte, és számomra arról szól, hogy hogyan működjünk együtt csapatban. Hogy, le, hogy készítsünk közös elemzéseket, közös stratégiákat, megközelítéseket. Itt nem csak az intézményekről van szó, hanem a tagállamokról is politikai és végrehajtási tekintetben is. Igazából ez egy módszertan, egy megközelítés. De természetesen ez nem csak a filozófiáról szól, hanem a gyakorlati lépésekről is, hogy mit tehetnénk. Néhány intézkedést körvonalazza a közös közlemény, néhányat pedig remélem, hogy majd körvonalazunk. Néhány lépést már a gyakorlaton alkalmazunk, másokat pedig majd még ki kell dolgoznunk. Amikor az a többes számot használom, akkor magunkra gondolok, a külszolgálatra, a teljes Európai Bizottságra, a tanácsra és a parlamentre, valamint egyéb szereplőkre. Szerintem nagyon jó javaslatokat tettek, és nagyon szeretnék további javaslatokat is hallani itt a vitában, vagy írásban is, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, ha van. Köszönöm szépen. Kortez úr nem, nem szeretne, rendben, jó, köszönöm. Nos, akkor. Most pedig erről a jelentésről délután szavazunk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni erre. Most pedig akkor tovább haladunk, kedves kollégák. A napi rend szerint most egy rövid jelentés következik a választás megfigyelő küldöttség madagaszkári tevékenységéről. Meghallgatjuk Bulan urat, aki ezt a küldöttséget vezette. Madagaszkáron. De Igazából eléggé összetett feladat volt ez, mert nem csak az európai megfigyelők voltak jelen, hanem voltak megfigyelők, más szervezetektől is. Ezen kívül az AKC-tól is érkeztek megfigyelők. egy jamaikai elnöke, elnök elnökölte ezt közösen egy európai elnöke Sajnálatosan, mivel az előadó most nincsen jelen, ezért megadnám a szót Bulan úrnak. Merci, Madame la Présidente. Donc la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön már rámutatott, hogy a választási megfigyelő küldöttség a madagaszkári választásokkal kapcsolatban nagyon kényes volt. Nos, erről nem tudok beszámolni, szerintem nagyon jó hangulatú volt. Eston asszony úgy döntött, hogy ad egy választás megfigyelő küldöttséget küld, és a parlamentünk elnöksége is szintén úgy döntött, hogy küld egy megfigyelő küldöttséget. Munyis úr volt egyrésztről az a bizottság küldöttségének vezetője, illetve a mi küldöttségünk vezetője szerénységem volt, és úgy gondolom, hogy ugyanazt tudjuk elmondani mindannyian, nem volt semmiféle összeütközés legalábbis szervezeti szempontból. Különböző tagállamokból is érkeztek megfigyelők. a madagaszkári területen, főként például, illetve Svájcból és Norvégiából is érkeztek. Október 25-én volt az első forduló, december 20-án pedig a második forduló, és a törvényhozási, tehát parlamenti választások is erre a napra estek. 2009-ben az előző elnököt leváltották, és a nemzetközi intézmények nagyon határozott erőfeszítéseket tettek abba az irányba, hogy a madagaszkári képviselők által meghatározott irányvonalat tudják követni. Ennek az úgynevezett úti tervnek az alkalmazása nagyon nehézkes volt, ennek lezárulásaként tartották meg ezeket a választásokat. Sikerült a, elkerülnünk, hogy a válság két fő szereplője, a leváltott elnök és az átmeneti elnök ne legyen jelölt, de természetesen mind a ketten állítottak jelöltet, saját maguk helyett, és gyakorlatilag ezeket a választásokat ugyanaz a két előző elnök próbálta megirányítani, ennek megvoltak a hátránya is nyilván a választások szempontjából. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatta a tevékenységeket, a megfigyelési tevékenységeket. a választás megfigyelő misszió találkozott minden érintett féllel, a jelöltekkel, a szenittel, a civil társadalom képviselőivel, illetve valamennyi fontos szereplővel, hogy megtudjuk, milyen csalási lehetőségek merülhetnek fel, milyen nehézségek merülhetnek fel az említett két választási nap során. 120 választási megfigyelőről beszélhetünk az Európai Unió esetében. A madagaszkári civil társadalomban több ezer illetve 1600, több ezer választási megfigyelő volt, és külföldi választási megfigyelőből 1600-an érkeztek például az Afrikai Unióból, illetve a Frankofon Szövetség színeiben is szerepeltek megfigyelők. Nem sikerült nagy hibákat felfedeznünk a választási folyamat során, azonban néhány megállapítással éltünk. Ez pedig a következő lenne lényegében. A választási törvényben nincsen választási kiadási felső határ logikus módon a két jelölt között, akik az első forduló végéig eljutottak, és tulajdonképpen az előző két elnököt képviselik, hatalmas pénzügyi eszközöket halmoztak fel és használtak fel. Nem csupán, hogyha a madagaszkári életszínvonallal hasonlítjuk össze, hanem ezek a kiadások az át, főként ami az átmeneti elnök jelöltjét illeti, állami eszközökből is jelentős összegeket kapott. Illetve kínai forrásokat is kapott nagyon sok esetben, illetve hát belső korrupció jeleit is megállapíthattuk. Megvizsgáltuk a különböző jogi forrásokat, az átmeneti hatóságok esetében mindenképpen semlegességet szeretnénk megállapítani, azonban ez nem lehetséges, ugyanis az előző két jelölt egyértelműen beavatkozott a választások menetébe. Ami pedig a különleges választási szerveket illeti, Megpróbáltak megfeledkezni az erre vonatkozó rendelkezésről, ezt a választások előtt néhány nappal próbálták meg érvényesíteni. A 33 jelöltből ketten jutottak el az első forduló végéig. És az átmeneti elnök R. Rajaoman Pianina a jelölt neve egyébként ő az átmeneti elnök jelöltje, illetve Robinson úr, a CS-hez egy kérést intézett, illetve egy bejelentést tett a választások során megfigyelt anomáliákkal kapcsolatban. Ez azonban nem fogja megváltoztatni a százalékos arányokat. A választási bizottság azt vizsgálja egyébként, hogy egy adott körzetben bejelentett problémákat hogyan tudják orvosolni, ez azonban nem fogja megváltoztatni a választások eredményét. Második fordulóban 50%-os volt a részvételi arány, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen sikeresnek tekinthető. Ami az átmeneti kormányjelöltjét illeti, úgy tűnik, hogy ő fogja megnyerni a választásokat, de azt remélem, hogy a madagaszkári népre ez nem lesz semmilyen káros hatással. Szeretném elmondani még egyszer, hogy a koordináció a parlamenti közgyűlés között a választási megfigyelői missziók között, illetve a különböző érintett szervek között nagyon jó volt. Úgy gondolom, hogy a választások meglehetősen rendben zajlottak, és igyekeztek a második forduló során megfigyelembe venni a megjegyzéseinket. Említettük azonban, hogy nem voltak a kiadásokkal kapcsolatban átláthatósági bizonyítékok, illetve hogy korrupcióból származó jövedelmet használhattak fel. Erre ezt figyelembe vették, Munyisz asszonynak vissza kell majd mennie nem sokára Madagaszkárban annak érdekében, hogy a megfigyelő misszió eredményeit a beterjeszte, illetve bemutassa. gondolom, hogy nagyon jó koordinációra van szükség, illetve az AKC parlamenti közgyűlésen nagyon jó volt az együttműködés. Fentartom azonban azt az álláspontot, hogy az utolsó pillanatban mindig az Európai Uniónak kell lennie annak, aki megállapítja, illetve odaáll a madagaszkári közvélemény elé, hogy tudják, hogy mi a válasz az Európai Unió választási megfigyelői missziójának az álláspontja. Úgy gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy határozottak, kemények legyünk, és az Európai Unió egyfajta összefoglalót adjon arról a munkáról, amelyet ott végzett, és valamilyen módon pedig ne merüljön fel annak a kockázata, hogy egy olyan sajtónyilatkozat jelenjen meg, ami nem felel meg teljes mértékben az álláspontunknak tehát hogy a valódi véleményünket fejezzük ki. Munyisz asszonynak szeretnék még egyszer gratulálni, illetve a madagaszkári csapatnak, mindenkinek, aki részt vett ebben, úgy gondolom, hogy kitűnően dolgoztak. Grazie, onorevoli Cortés Lastra. Diamo la parola. Köszönöm szépen, Cortés Lastra úr, most pedig az Európai Kulszolgálatnak adnám meg a szót. Mon nom est Pijuan, je suis le responsable. Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok Madagaszkárért illetékes a külügyi szolgálatnál, és én is szeretnék köszönetet mondani egyrészt azért, mert megkívást kaptunk Bulen úrnak és Munyiz úr asszonynak is, valamint kollégáinak a kitűnő munkáért. Az egész misszió során végzett kitűnő munkájukért. Általánosságban véve elmondhatom, hogy egyetértünk ezzel az első értékeléssel, amelynek tárgya ugye a parlament megfigyel, választás megfigyelési missziója, és pozitív ez, ami a választások lebonyolítását illeti. Tudják, hogy az Európai Unióban nekünk is megvan a saját úti tervünk arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánjuk Madagaszkárral normalizálni a kapcsolatainkat, és a választások, valamint az intézmények létrehozása hozzásegítenek bennünket majd ahhoz, hogy mindent megtegyünk a kapcsolatok normalizálása céljából. Természetesen ugye meg kell várjuk a választások eredményét, és várjuk azt is, hogy mi történik az intézmények megteremtésével, ugye gondolok a közülésre, az elnökségre, a miniszterelnöki hivatal és a kormány összeállítására, és ezt követően majd elkezdjük a különböző folyamatokat. És ha úgy döntünk, hogy a választások hitelesek voltak, és lehetővé tették ezen intézmények megteremtését, tehát ha elmondhatjuk, hogy az alkotmányos rendhez visszatér az ország, akkor kezdetét veszi számos folyamat a 96-os cikk értelmében a kotonui megállapodás alapján. Ez alapján normalizálhatóak a kapcsolatok, tehát körültekintőek vagyunk, ugyanakkor optimisták is. Köszönöm. Val concludere, onorevole Bulán. Bulán úr, szeretné lezárni ezt a vitát? Euh, pour conclure, Madame la Présidente, je voudrais dire... Igen. Két dolgot szeretnék megemlíteni, elnök asszony. Először is. Én is szeretnék optimista lenni, ami a politikai fejleményeket illeti Madagaszkáron, illetve a madagaszkári populációk között a javak elosztását, ezen kívül Szeretnék arról beszámolni, hogy mekkora visszhangja volt a nemzetközi szintéren az európai megfigyelők ott létének. Amikor elmentünk a szavazásokra, akkor mindig a szavazó termekben köszönetet mondtak az emberek, köszönték, hogy megfigyeltük a választási folyamatot, és nagyon remélték azt, hogy ez konkrét eredményeket hoz majd, és hogy az európai finanszírozás visszatér az országba. Tehát nagyon szimbolikus volt a jelenlétünk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a következő napi rendi pont. Egy UNICEF jelentés az anyakönyvezésről a fejlődő országokban. Ahogy tudják, hivatalosan anyakönyvezni kell egy gyermeket a születésekor. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy egy gyermek polgári alanyi jogai tiszteletben tartathassa. És ez az anyakönyvi kivonat egyfajta útlevélként szolgál a gyermek számára, hogy megakadályozza a gyermek munkát és a gyermekek kizsákmányolását. Ezért aztán az anyakönyvezés egy stratégiai eszköz a kormányok számára. Ezt azonban ellenőrizni kell, és védelmi intézkedéseket kell bevezetni a gyermekek számára. A gyerekeknek a többsége, akit nem anyakönyvöztetnek, nagyon szegény régiókban születik, különösen Dél-Ázsiában és Fekete-Afrikában, ahol az öt éven aluliak felének nincsen anyakönyvi kivonata. Itt körülbelül több mint 230 millió gyermekről beszélünk, akik sohasem anyakönyveztek. Ez pedig nagyon aggasztó. Különösen azért, mert ezeknek a gyermekeknek a többsége olyan országokban él, ahol fegyveres konfliktus vagy polgárháború folyik. Lila Petersnek adnám meg a szót. Üdvözlöm, az UNICEF-et képviseli, és most az anyakönyvezésről fog szólni, és ismerteti, hogy hogy lehetne megoldani ezt a problémát. Jó reggelt! Köszönöm. Sajnálom, hogy ilyen a hangom, de meg vagyok fázva. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma az UNICEF részéről. Most először készítettünk globális jelentést az anyakönyvezésről. Először történik meg, hogy adatok globális szinten elérhetők, úgyhogy gyorsan rá is térek a jelentésre. A di- dián láthatják azt, hogy mi is az anyakönyvezés, de az elnökasszony már ismertette. Három dolgot azonban hagy hangsúlyozzak. Az anyakönyvezés univerzális, permanens és folyamatos, ezért aztán nagyon fontos, hogy a következő években támogassuk a nemzeti kormányokat, hogy továbbra is anyakönyvezzék a gyermekeket. Ez a kormányok feladata és különösen az okmányirodák feladata. Úgyhogy, ahogy látják, ma 200-nál is több millió gyermek él a Földön, akik 5 év alattiak, és sohasem anyakönyvezték őket. Ezeknek a többsége Ázsiában született, és háromból egy Indiában. 57 milliónyi születést nem regisztráltak. Már mondtam, hogy polgári hatású, hatóságoknak kellene ezt megtennie, de 10-ből 4 gyereket 2012-ben nem regisztráltak. Tehát összesen csak 2012-ben 57 milliót nem regisztráltak. Ma annak ellenére, hogy nyilvántartásba vettük a gyerek születését, hétből egy gyereknek nincs anyakönyve kivonata. Egyszerűen azért, mert a szülőknek nincs erre elég pénze, ideje, és túl messze van az anyakönyvi hivatal, ezért a születést nem a születés regisztráltatják, de nem kapnak anyakönyvi kivonatot a szülők. Ma az öt évesek, öt éven alatti a 290 milliónyi gyereket nem láttak el anyakönyvi kivonattal. Ez a statisztika azt mutatja, hogy régiókra lebontva ez hogy néz ki. Azt látják, hogy leginkább Dél-Ázsiában és Afrikán belül jelennek meg problémák, de nagy az eltérés Kelet-Dél-Afrika és Fekete-Afrika között. Aztán ugyanezt láthatják geográfiai lebontásban. Minden országról gyűjtöttünk adatokat. Úgy tudom, megkapták a felmérést, úgyhogy egyértelmű most már, hogyha a gyerekeket anyakönyvesztetni szeretnénk, mit kell tennünk. Mi az oka a nyilvántartásban nem vételnek? Azért, mert az anyák gyakran nem tudják, hogy miért fontos az anyakönyvesztetés. Hát itt nyilván a képzettség foka, az anya képzettsége a szerepet játszik. Egy képzett anya tudja, hogy ez fontos, de ott azokban a régiókban, ahol a nőket hagyományosan nem iskoláztatják, ott magas a nem regisztrált gyerekek száma. Ami jó hír, hogy semmi különbség nincs a fiú és a lány gyermekek anyakönyvesztetése között, tehát ez nem egy diszkriminációs trend. Ugyan olyan arányban regisztrálják, tehát nem regisztrálják a fiú vagy lány gyermekeket. De ami eltér, az etnicitás nagyon sok országban a benszülött etnicitások egyszerűen nem fogadják el a kormánynak a fennhatóságát, és nem anyakönyvezhetik a gyermekeiket. Ezért aztán ezekben az országokban anyakönyveztetni kell a gyerekeket, de úgy, hogy a kormányok ezeket az anyakönyvi kivonatokat ne használhassák már célokra, ne élhessenek vissza vele. Következő dia. Nyilvánvalóan a bevétel és a jóléti fok nagyon nagy szerepet játszik, minél gazdagabb egy család, annál valószínű, hogy anyakönyvezheti a gyerekét, úgyhogy itt megint csak Ázsia és Afrika van leginkább lemaradva. Következő dia. A jelentés azt mutatja, hogy ahogy a gyerekek életkorban előre haladnak, mégiscsak anyakönyvesztetik őket. Gondolom mindenki látja, hogy ez miért van. Ahogy a kormányok demokratizálódnak és választásokat szerveznek, és muszáj kibocsátaniuk személyi igazolványokat, választási igazolványt, aminél több választást szerveznek egy országban, annál inkább bepótolják az anyakönyvesztetést. Ez nagy kár, hogy meg kell várnunk a 18 éves korát a gyereknek azzal, hogy elismerik, hogy létezik. Az első 18 évében, ha nincs anyakönyvi kivonata, akkor gyakran nem kap szociális szolgáltatásokat, egészségügyi ellátást, mik a kilátások. lehet látni, hogy ahol nagy előrelépés történt, azok az ázsiai országok, főleg Banglades. Ez azonban a bizottságnak köszönhető, mert 94-ben az UNICEF és az EU az első anyakönyvezési programot Bangladesben hozta létre, és előtte 15%-os, most pedig 51%-os az anyakönyvesztetés. Nyilvánvaló, hogy Pakisztánban nagyon nagy a népsűrűség, aztán Afrika, itt Nigéria és Gána tett elérelépést, főleg a frankofon országoknak van hagyományosan már működő rendszere, de modernizálniuk kell a rendszerüket. Kelet és Dél-Afrikában továbbra is eh, elég ritkán anyakönyvesztetik a gyermekeket. Következő dia. Nézzük meg, hogy mi történik a világon. Most látjuk, hogy minden kormány egyre inkább felismeri az anyakönyvesztetés előnyeit, és nagyon sok kezdeményezéseket tesznek a regionális szervezetek. Két olyan régió létezik, és majd a DEFCO-ból jövő kollégám ezt ismerteti, ahol partneri viszonyt hoztunk létre hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket az óceániai térségben és Afrikában. Aztán mit tehetünk? Nagyon fontos, hogy az egyes országokban a parlamenti képviselők felvessék az ott levő parlamenti képviselőknek, hogy mennyire fontos az, hogy ezzel kapcsolatban jogszabályokat fogadjanak el hogy az anyakönyvesztetés ingyenes legyen, és időben megtegyék ezt. Aztán, amikor a költségvetéseket átvizsgálják, akkor nagyon fontos, hogy ez a terület elég költségvetést kapja. A felügyelet biztosítani kell a képviselőknek, hogy elfogadottá és a reformok részévé váljon az anyakönyvöztetés. Köszönöm szépen. Elnök. Venire a Révali Görens. Görens úr kap Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes előadásért. Valóban úgy vélem, hogy számos előrelépésről beszélhetünk, jelentős előrelépésekről, ami az anyakönyvezéseket illeti. Ugyanakkor szeretnék a visszaélésekre kitérni. Már ami az anyakönyvezésekkel kapcsolatos visszaéléseket illeti, nem tudom, hogy tisztában van-e ezzel, illetve tanulmányozta ezt a kérdés, de nagyon sok, sőt túl sok adat az mindig visszaélésekhez vezethet. Ruandában például, hogyha a személyigazolványba regisztrálják az etnikumhoz való hozzátartozást, akkor ha egy állami bűncselekményre kerül sor, akkor gyakorlatilag adott az összes feltétel ahhoz, hogy, hát hogy is mondjam, Mondhatnám azt is, hogy ez elősegítheti a népírtást. Nem tudom, hogy volt-e lehetőségük arra, hogy felvessék, illetve tiltakozzanak-e az etnikumhoz való hozzátartozás regisztrálását a szemigazolványokba. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Marina Marketinek. Thank you, Madame de Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság egyetért az UNICEF-fel, és osztja az elkötelezettségét a gyermekek jogainak védelme érdekében világszerve, főként pedig úgy gondoljuk, hogy ebbe a, véd, a védelem irányába tett első lépés, ez a születési anyakönyvi kivonat regisztrálása. Úgy gondoljuk, hogy az UNICEF programja amelyet nyolc országban finanszíroz Burkina Faso, Mozambik, Myanmar, illetve három csendes óceáni kisméretű ország esetében. Azt ezt 5,4 millió euróval finanszíroztuk, és az volt a célunk, hogy ezekben az országokban az anyakönyvezést legalább 20%-kal emeljük, illetve csökkentsük a különbséget az anyakönyvezés, a városi, illetve a vidéki területek közötti anyakönyvezési különbségeket legalább 50%-kal. Most láttuk az első időközi jelentést, amely nagyon pozitív visszajelzést eh, jelentett, és nagyon konkrét eredményeket, például szakértői csapatokat képeztek ki ezekben az országokban annak érdekében, hogy az anyakönyvi rendszert, illetve a statisztikai rendszert, népességnyilvántartási rendszert hogyan tudják megszervezni például 13 fiatal statisztikust képeztek ki erre a célra, illetve a távoli térségekre vonatkozó eljutási lehetőségeket új módon fogják megoldani, hogy egyfajta mobil brigádokat hoznak létre, amelyeket elküldik ezekbe a távoli régiókba, Például itt 700, több mint 700 ezer 5 éven aluli gyermekről van szó Burkina Faso esetében, ahol nem anyakönyvezték az 5 éven aluli gyermekeket, Kiribáti esetében pedig 68%-ról 82%-ra emelték az anyakönyvezett gyermekek arányát. Ez csupán egy éves munka után elért eredmény, ez nagyon pozitív, és azt reméljük, hogy a második és utolsó év leteltével még jobb eredményeket kapunk. A bizottság részt vesz olyan vitákban, megbeszélésekben, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet más forrásokat is fordítani az anyakönyvezés növelésére, például, hogy az egészségügyi rendszerben hogyan tud részt venni, Találkoztunk a WHO képviselőjével, legutóbb egyébként tavaly decemberben volt ilyen találkozó, és azt beszéltük meg, hogy hogyan tudnánk az egészségügyi ellátórendszer folyamatait felhasználni arra, hogy az újszülött gyermekeket anyakönyvezzék. Különböző lehetőségek merültek fel erre vonatkozóan, és a leg, többen a mobiltelefonos anyagkönyvezést támogatták. Persze ez nagyon sok problémát vet fel, adatvédelmi problémákat, szoftver problémákat, ezek nagyon műszaki jellegűek, és természetesen az analfabetizmussal kapcsolatos problémák is felmerülnek, hiszen analfabéta személyek, nem írás tudó személyek nem fognak tudni szöveges üzenetet küldeni a gyermek születéséről. Úgyhogy egyfajta kísérleti projektet kell még ezen a területen kidolgozni, ezen meg dolgozunk. Illetve nem technológiai lehetőségeket, innovációkat is megkívánunk valósítani, mint például a hagyományos gyermekek elnevezésére vonatkozó hagyományos eh, ceremóniákat felhasználni, ezt az UNICEF-fel együttműködésben szeretnénk megvalósítani. Természetesen a tevékenységünk a változás, sért való agenda keretében valósul meg, és természetesen a gyermekvédelem, a gyermekjogok érvényesítése ennek az egyik fő szempontja. Köszönöm szépen. Grazie, Fini. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor Megadom a szót Péter asszonynak. Köszönöm szépen Görenc úrnak a kérdését. Jártam Ruandában a népírtást követően, és biztosíthatom a felől, hogy megtanultuk ezt a leckét, és a különböző államokkal való együttműködési programjaink során mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen eseményeket elkerüljük, megelőzzük. Éppen ezért azt, szerez, azt szeretjük, hogy inkább, azt szeretnénk, hogy inkább ne tegyenek említést a szemigazolványban az etnikumhoz való hozzátartozásról. Ugyanígy ellenezzük azt is, hogy a szülők szexuális preferenciáit feltüntessék, vagy azt, hogy egy házasságon kívül születette a gyermek. Az ilyen dolgokat azt szeretnénk, hogy ne tüntessék fel a személyigazolványban, és szeretnék egy nemzetközi nyomtatványt, amelyet például Bangladesben is érvényesíteni tudtunk. Van számos közösség, amely nem hajlandó ilyen okokból kifolyólag anyakönyvesztetni gyermekeit, de ahogyan említettem, állandó a párbeszéd, és 2005 óta folytatjuk ezt a párbeszédet, és amikor azt nézzük, hogy annak idején milyen nyomtatványokkal dolgoztunk, és most, hát azt kell mondjam, óriási a különbség. Éppen ezért nagyon jónak tartom, hogy ilyen új rendszereket vezessünk be, és nyomást is gyakorlunk, és figyelemfelkeltő kampányokat is folytatunk. Elnök, köszönöm szépen. Merci beaucoup. Juste une seconde. Dans votre réponse, vous n'avez pas mentionné la religion. Csak egy pillanat. A válaszában a vallás nem említette. Mi a helyzet? Válasz, igen, elnézést, a vallás sem említettük meg. Hogyha a közép-keletet, közel-keletet tekinti, például, ahol a keresztény, eh, iszlám és judaizmus képviselői együtt élnek, ott eh, a problémákat a felnőttekre lebontva vizsgáljuk. Például Jordánia nagyon nehéz a szülőkkel elfogadtatni, hogyha, hogy attól, hogy a szülőknek van egy bizonyos vallása, attól még a gyereknek automatikusan nem lesz. Tehát nagyon nehéz ezt elfogadtatni még azokkal a szülőkkel is, akik anyakönyvesztetni akarják a gyereküket, hogy a jog ezt így rendezi. És nem szabad ez alapján megkülönböztetést eszközölnünk. Elnök? Köszönöm szépen. Most pedig következő napi rendi pontok 14-15. Vegyük egybe ezt a kettőt. A 2012-es évi mentesítés az EU általános költségvetése. Ezen kívül az Európai Fejlesztési Alap 2012-es mentesítése a szakbizottságunk a felelős, de a vezető szakbizottság az a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, és ők fogják eh, összeállítani a novemberi számvevőszéki jelentés alapján a végső jelentést. Általában véve az a személy szokta elkészíteni ezt a jelentést, aki a költségvetéssel is foglalkozott, ebben az esetben Gőren Szúr úgyhogy öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy az előbb is mondta, ahogy ön javasolta, a két jelentést együtt ismertetném. Az első az EU általános költségvetése, a másik pedig a fejlesztési alap. Ez volt az önjavaslata, ugye? Nos, mi a fontos a mentesítés szempontjából? Hogy leegyszerűsítsem a dolgokat, hogyha akár donorokról, akár kedvezményezettekről van szó, akik közül egyik sem sikkaszt, akkor már elmondhatjuk, hogy hatékonyan dolgoztunk. Aztán ott van az a faktor, hogy mennyire dolgoztunk hatékonyan. Aztán ott van még a hibaráták kérdése. Egy hiba, az lehet rendszer jellegű is, például a fejlesztési ügyek tekintetében ha egy hibára fény derül, és a sajtó felkarolja, akkor az árnyékot vet a fejlesztési együttműködési munkánkra. Ezért aztán célunk kell, hogy legyen, hogy elkerüljük ezeket a hibákat, de azért ne legyünk képmutatóak. Nagyon fontos ugyanis, hogy különbséget tegyünk a korrupció között, az egyszerű nyilvánvaló korrupció között, és olyan korrupció között, amely szisztematikus, adott ország elitje egyszerűen saját részére tulajdonítja el az erőforrásokat. Tehát el kell különíteni azt, amikor mondjuk egyes kormányképviselőket nem fizetik jól, és ezért belenyúlnak a kasszába, vagy a között, ahol ez egy rendszer jellegű sikazdás. Aztán az Olafot illetően 45 esetet vizsgáltak ki, legalábbis, hogyha jól olvasom az Olaf jelentését, itt például megjelenik a kettős finanszírozás kérdése. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem a bizottsághoz. A kettős finanszírozás akkor fordulhat elő, hogyha a bizottság társfinanszíroz egy bizonyos projektet, és ugyanakkor maga az érintett tagállam is ezt teszi. Ha a bizottság és az adott tagállam nem cserél eszmecserét, akkor előfordulhat, hogy itt összeomlik a rendszer. Ez már megtörtént a múltban. A bizottságon belül van-e olyan rendszer, olyan eszköz, ami megakadályozna ezt. Szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy értékelhessük a helyzetet, hiszen nagyon rossz nagyon sajnálatos eredményei lehetnének a fejlesztési politikára, hogyha ez előfordul. Aztán a fennmaradó hiba ráta. Ez olyan hibánkra vonatkozik, amelyeket elkövettek, de amelyekre nem derült fény egyre inkább csökken ez a fajta hibaráta, amit rare hibarátának nevezünk, és egyre kevésbé jelenik meg az általános költségvetésben. Aztán most térjünk át a fejlesztési alapra. Én azt mondanám, hogy ugyanezeket mondhatnám el, mint amit az általános költségvetésről. Van azonban egy kérdésem. Az Olafhoz lehet-e utalni egy olyan esetet, ahol a fejlesztési alap keretében merül fel egy probléma. Ezt azért kérdezem, mert a fejlesztési alap az a tagállamoknak és a kedvezményezetteknek az ügye, és nem szorosan véve Európai Uniós költségvetési probléma. Viszont ugyanakkor a bizottság, ha úgy veszük, ebben a helyzetben egy végrehajtó ügynökség szerepét látja el. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem. Aztán uh, lenne egy megjegyzésem is. Az irányítást illetően a bizottság felkarolta azokat az ajánlásokat, amiket tettünk, és megnézve a számvevőszék jelentését, azt hiszem, hogy nincsenek aggasztó jelenséget a segélyek, a költségvetéseknek a 30%-át teszik ki, és ez egy 19%-os emelkedés, ez nagyon jó. Aztán a kérdés, hogy a parlamenti felügyeletet hogyan lehetne fokozni a kedvezményezett országokban. Szerintem ez nagyon fontos téma, talán a bizottság ehhez hozzászólhatna, hogy miért ilyen lenyűgöző pozitív előrehaladás figyelhető itt meg. Aztán még egyszer visszatérnek a hiba rátára, 5,1%-ról 3%-ra, majdnem 3%-ra csökkent. Aztán az állásfoglalásban én azt fektettem le, hogy azt várjuk a bizottságtól, hogy elkötelezze magát, mi szerint a parlamenti felügyeletet megszigorítja a fejlesztési alapok felszívásában. Ez mindig is létezett, mindig is probléma volt a fejlesztési alap és a költségvetés összefüggése. Igazából már ez lerágott csont, nem akarom mindig ezt felhozni. 2020 ezt tűztük ki határidőnek, eddig reál megoldást kell találnunk, de nem tudom, hogy hol tartunk. Én igazából attól tartok, hogy de Gaulle nak a definíciója igazá válik. De Gaulle ugyanis azt mondta, hogy ahogy közeledik az ember a horizonthoz, annál inkább eltávolodik tőle. Úgyhogy remélem, hogy a bizottság és a tagállamok definíciója ellentmond de a kijelentésének. Elnök, köszönöm szépen. Először Michel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Charles neked is is félre fognak érteni, nem tudom, hogy hogy mondjam, de nagyon fontos a fejlesztési segélyek során, hogy a gazdaság, hatékonyság és hatásosság elvét betartjuk. Csak hogy tökéletesség nem létezik. És a humanitárius segélyek mindig is magukban foglalják azt, bíznunk kell a végrehajtókban. Ha választani kell a hogy a teljes eh, helyes rendszert választjuk, vagy az, hogy jól lakjanak az emberek, akkor én azt választanám, hogy lakjanak jól. Úgyhogy mindig is nehézkes lesz ezzel a költségvetéssel kapcsolatban. És ez nem azt jelenti, hogy eh, elfogadható a az, hogyha valaki hanyagul dolgozik az adófizetők pénzével, mert nem, de ez a dichotómia mindig is létezni fog. Aztán a hatékonyság, a hatásosság és a gazdaságosság szent hármasát mindig figyelembe kell venni. Tehát például nézzük az orvosságok helyzetét. Gyakran lehet hatékony orvosságot találni, de drágán vagy olcsó, de nem hatékonyak. Tehát mondjuk, ha van egy vakcina, egy vakcina üveg, amiből 20 oltást kellene kihozni. Sikerül kihozni? Ez a hatékonyság. Aztán a hatásosság, sikerült ezzel elérnünk, hogy például a himlőjárványt megfékezzük. Tehát igazából ilyen globálisan kellene egy kicsit gondolkoznunk. Az emberi természetnek része, hogy amikor sok pénzről van szó, most tök mindegy, hogy a fejlődő világról van szó, Írországról, vagy Olaszországról, földről, tulajdonról, mindegy miről, de az emberi természet az diktálja, hogy ilyenkor veszélyek rejlenek ebben, úgyhogy vigyáznunk kell, hogy megakadályozzuk ezt. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy azt látom, hogy az ellenőrzés most szorosabb. Az előadó a a külön kitért, hogy a pénzügyi kezelésre koncentráljunk. Ezen kívül üdvözli azt, hogy csökkent azoknak a projekteknek a száma, amelyekben 8%-osnál nagyobb volt a hibarány, ez 2010-es adat, 5%-os arányra 2012-ben. Értem, Charles, hogy téged aggaszt az és bosszant a fejlesztési alap és a költségvetés összefüggése. De ezt csak úgy kerülhetjük ki, hogyha a nemzeti parlamenteknek az ellenőrzési funkcióját fokozzuk. Talán egy kapcsolattartó iroda kellene minden parlamentben, nem tudom, valamiféle szisztematikus nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra. Elfogadhatatlan botrányos, hogy nem használhatjuk ki hatékonyabban az alapokat, azért, mert nem tudunk együttműködni. De most teljesen mindegy, hogy ki itt az illetékes és a vezető, a tapasztalat lenne a lényeg. A saját jelentésem is azt mondja, 8 100 millió euró veszik el évente tranzakciós költségek miatt. Ez nagyon frusztráló. És frusztráló az, hogy a fejlesztési alap nem ellenőrizhető általunk. Üdvözlöm a Képholni és a fekete-afrikai megerősített ellenőrzési folyamatot. És a három faktorról beszéltem, a hatékonyságról, hatásosságról és gazdaságosságról. Ha bekövetkezik egy természeti katasztrófa, ennek a költsége őrületesen magas lehet, mint emberi költségeket illetően, mint pénzügyi költségeket, mint gazdasági következményeket illetően. Minden egyes euró, amit elköltünk egy ilyen katasztrófa kezeléskor, négy euróként térül meg. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy iskolákat építünk, biztonságosabb helyeken, és így tovább. Kínában például ezt be is bizonyosodott, 3 milliárdot költöttünk el, és 12 milliárdot spóroltunk meg. Ez hatalmas összeg, úgyhogy a bizottság nagyon proaktív. És remélem, hogy az új parlament és az új bizottság fölismeri azt, hogy úgy kell pénzeket költenünk, hogy azok megtérüljenek, és többszörösen. Úgyhogy köszönöm hogy felszólalhattam ma. Köszönöm az előadónak, és egyetértek vele, hogy jó lesz ez a mentesítés. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, Michel úr. Most a bizottságnak adom meg a szót. Luc Baglur kap szót. Merci, madame. Köszönöm szépen. Köszönöm Görenc eh, úrnak is ezt a véleménytervezetet, amelyel a Kokobu jelentéséhez fog hozzájárulni. Azt hiszem, hogy nagyon jól kiemelte a költségvetés gyenge pontjait, ami pedig a hibarátát illeti, a költségvetésben lett hibarátát. A számvevőszék itt főleg olyan hibarátára talált, amely a módszertannal kapcsolatos változásokkal magyarázható. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a hibaráta kiszámításának eszköze egy olyan eszköz, amely jól működik, és elégedettek vagyunk azzal az eredménnyel, amelyre a számvevőszék eh, rámutatott, és eh, a számvevőszék ugye pozitívan értékelte ezt az eszközt. Ez alapján sikerült beazonosítanunk azon területeket, amelyeken további javításra van szükség, és így egy pontosabb cselekvési tervet eh, tudtunk létrehozni. Ezt 2013 májusában sikerült jóváhagyni, és ennek köszönhetően jobban meg tudjuk oldani a problémákat. Például a kifizetésekkel, a nemzetközi szervezeteknek folyosított kifizetésekkel kapcsolatos hibákat. Itt ugye túlzott volt a hiba ráta, meghaladta a 2%-ot, a célunk pedig az, hogy a 2%-os küszöböt ne lépjük túl. Most pedig szeretnék Görenc úr kérdéseire válaszolni. Ami az Olafot illeti, az Olaf és a Fed közti kapcsolatot, nos, valóban az Olaf beavatkozhat az Európai Unió kapcsolatos az Európai Unió ügyeibe tekintetben, és voltak bizonyos esetek, amelyeket tanulmányoznunk kell. A probléma az, hogy egyre több ilyen eset merül fel. Éppen ezért, amikor problémákra figyelünk fel, akkor az Olafhoz fordulunk, hogy megállapítsuk azt, mennyire jogszerűek vagy jogszerűtlenek a folyóban levő műveletek. Továbbá ugye volt egy javaslat, amely a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatunkban szerepelt. Arra törekedtünk, hogy az Európai Parlament szerepét kiigazítsuk, jobban figyelembe vegyük a fejlesztési együttműködési eszközzel kapcsolatban. Ez egy olyan kötelezettségvállás, ami mellett kitartunk a programozási dokumentumokat és a finanszírozási projekteket, így eljuttatjuk mindig az Európai Parlamenthez. Ami a költségvetés létrehozását illeti, ez prioritást élvez számunkra. Úgy gondolom, hogy már a 70-es években is javasoltunk egy költségvetést, csak éppen a politikai kontextus nem volt adott. Most azonban azt reméljük, hogy a kotonú utáni időszakban a tizedik fejlesztési alap hónappal ez valóra válhat. Ami pedig a civil társadalmat, illetve a civil szervezetek bevonását illeti, különböző eszközökkel már hosszú ideje erre törekszünk, és a helyszínen a koordinációval a kettős finanszírozás elkerülésére törekszünk. Továbbá az előzetes programokat előterjesztjük a tagállamok elé is, és vannak előzetes, valamint utólagos ellenőrzések is, amelyek által felhívjuk a figyelmet a kettős finanszírozásra kapcsolatos problémákra. Ami a költségvetéssel kapcsolatos vitát illeti, ez nagyon fontos vita, amely a parlamentben folyik, illetve a tagállamokkal. 2011-12-ben ez azt eredményezte, hogy a bizottság közéadott egy közleményt, aminek pontosan ez volt a témája, és ez tartalmazott nagyon fontos következtetéseket aztán egy parlamenti állásfoglás is született ebben a témában. Ez alapján az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megváltoztatja a megközelítését, és új eszközöket dolgoz ki, olyan eszközöket, amelyek jobban figyelembe veszik az együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. Arra törekszünk tehát, hogy a szerződéseket, a véleményeket jobban hozzáigazítjuk a gyenge államok kontextusához, és folyik most egy ex ante értékelés is, értékeljük a partnereket, még mielőtt döntést hoznánk arról, hogy költségvetési programok által támogatjuk-e. A kockázatokat is jobban értékeljük, figyelembe véve a bíróság és az Európai Bizottság auditorainak a véleményét. Eddig különböző kockázati profilt azonosítottunk, több mint 70-et, ez alapján a kockázatokat jobban meg tudjuk ítélni a különböző országokban, ami pedig az átláthatóságot, illetve a számadást, a felelősségvállalást illeti. Ez egy olyan kérdés, amelyet szintén megerősítettünk. Itt most nem pusztán a parlament által gyakorlott ellenőrzésről beszélünk, mert úgy gondoljuk, hogy a költségvetési politikák megvitatása nagyon fontos a demokratikus képviseleti szervek által a partnerországokban is. A külső ellenőrzést is meg kívánjuk erősíteni, például a számvevőszégek vagy a különböző auditorok által végrehajtott ellenőrzést, mert ezáltal biztosabbak lehetünk abban, hogy a kormányok megfelelően használják fel a forrásokat. Támogatjuk a közfinanszírozási láncolatot is. Itt ugye gondolok a költségvetések utólagos ellenőrzésére, és ennyi lenne minden. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig akkor Görensz úrnak fogom újra megadni a szót, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a hozzászólást. És köszönöm Kay Mitchell kollégámnak is a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy az alapvető fontosságú tényekből kell kiindulnunk. Gay Mitchell azt mondta, hogy egyrészt ott van a mentesítés jóváhagyásában, a számviteli aspektus, illetve a politikai aspektus. Mi ebben a dokumentumban mindkét aspektust igyekeztünk figyelembe venni, és azt is szeretném elmondani, hogy ami a mentesítés jóváhagyását illeti, soha nincsen nulla kockázat, ami a politikát, illetve a fejlesztési együttműködést illeti, hanem amikor hibát állapítunk meg, akkor egyfajta ellenőrző rendszer működésére van szükség hogyha nem állapítunk meg semmiféle hibát, akkor én bizony elkezdek aggódni. Minden esetre mindent a megfelelő arányban, a megfelelő mértékben kell figyelembe venni. Ami a mértéket illeti, a mentesítés jóváhagyása esetében úgy gondolom, hogy a hibák meglehetősen hogyha számszerűsítjük, meglehetősen kevéssé fontosak. Ami pedig a fejlesztési együttműködést illeti, én most nem próbálom meg megszídni a bizottságot, hanem inkább másokat, hiszen a nemzeti parlamentekkel együtt mi magunk is pocsék munkát végeztünk, ugyanis nem tudtuk az Európai Fejlesztési ellenőrzési Rendszeret megfelelően kidolgozni. A nemzeti parlamentek is pocsék munkát végeztek, ugyanis eddig még soha senki nem próbált meg a nemzeti parlamentek előtt megjelenni, és ez egyébként minden tagállamra ugyanúgy vonatkozik, hiszen minden tagállami parlamentnek jogába állt, hogy az illetékes biztost Pibáksz urat meghívja a nemzeti parlamentekbe. Mégsem tette meg. Én magam egyébként egy kicsit puffogtam, és próbáltam egy kicsit lelkesíteni a nemzeti parlamentünket, de az a helyzet, hogy nekünk kell megállapodnunk, és például egyfajta összekötőhivatalt kialakítani, ahogy a Mitchell úr mondta, igen, egy kis kreativitásra és egy kis hatékonyságra lenne szükség, ugyanis jelen formájában a dolgok nem működnek. Úgyhogy először is a célkitűzések listáját kell felállítanunk, illetve értékelési kritériumokat az ellenőrzés tekintetében, annak érdekében, hogy ennek az egészen elképesztően kevéssé hatékony időszaknak véget vessünk. Azonban egy kicsit elégedetlen vagyok a kettős finanszírozással kapcsolatos válaszával kapcsolatban. Hogyha a bizottságnak van egy teljes listája a tagállamok által végrehajtott programokról, fejlődő országokban végrehajtott programokról. Az a legkevesebb, hogy ezek a tagállamok a bizottságot értesítsék ezekről a programokról, a tervezésről, a végrehajtásról egyaránt, annak érdekében, hogy a bizottság összetudja hasonlítani saját fellépéseit a tagállamok fellépéseivel. Tehát ehhez párbeszédre van szükség a kedvezményezett országokkal is, de ez nem elég. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje mindkét véleménytervezet esetében január 23-a csütörtök este 6 óra. Szavazni pedig február 11-én fogunk itt a szakbizottságban. A következő napi rendi pont egy zárt ülés, csak a képviselők, az asszisztensek, a frakciók személyzete, illetve a titkárság tagjai vehetnek részt e napi rendi pont megvitatásán. A többieket pedig arra szeretném kérni, hogy hagyják el a termet. A lehető leghamarabb, hogyha lehet. Köszönöm szépen. Délután háromkor folytatjuk egyébként a szakbizottság nyilvános ülését ugyanebben a teremben.